Eh, Köszönöm elnök úr a szót. A második csúcstalálkozóról szóló szabály új megoldási lehetőségeket előtt nyitja meg a kaput az etnikum problémáival kapcsolatban. Az egyes országok erőfeszítései a probléma, probléma megoldására eddig sajnos nem voltak sikeresek. Ennek több oka van, és éppen ezért üdvözlendő az uniónak ez a kezdeményezése, amely új alapokra akarja helyezni a rendszert. Köszönjük, Pasqua úr. Most Sinclair asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Señora Sinclair, tiene usted la palabra. Sinclair asszony, öné a szó. Bármely társadalmi csoport diszkriminációját elítélem, mégsem tudom ezt az állásfoglalást támogatni, mert ez az állásfoglalás a diszkrimináció kapcsán az, a felelősséget elmossa, és a, a roma kisebbségek érdekét nem szolgálja a tagállamokban különösen olyan országokban nem, ahol eleve nem tekintik az általunk garantáltnak tekintett elveket, mint a toleranciát alapértéknek. A számos bevándorló roma ö, igazságtalan elbánásban részesült, és minden országban ugyanazt a védelmi szintet kéne nekik meg. Tiene la palabra el señor Van Hecke. Eh, Köszönöm szépen elnök úr a szót. Tény az, hogy ha a problémát nem ismerjük el, akkor nyilván nem is tudjuk megoldani azt. Ez az állásfoglalás egy jó lépés egy jó irányba, mert politikai értelemben nem támogatható szerintem, mert nem lehet a problémát a szűnyeg alá söpörni. Ez a probléma ennél sokkal nagyobb, mint ahogy mi itt előadjuk. Számos romának a saját felelőssége az, hogy nem integrálódik a társadalomban, nem csak a társadalom múlik ez. A romák közé, körében nem minden érték ugyan olyan elfogadott, mint a többségi társadalmakban. Ezt is le kell szögezni. Ez az állásfoglalás túl egyoldalú. Túlzottan a másik oldalt hangsúlyozza. Minden képviselő egyénileg gondolkodhasson arról, hogy ezt a problémát hogyan kezeli. Én ennek a jegyében léptem föl. Zaborszka asszony kap lehetőséget a szavazatának megmagyarázására. Zaborszka asszony. Señora asszony. Ah, Elnézést kérek. Én a fejlesztéssel kapcsolatos jelentéshez szeretnék hozzászólni. Erről van szó? Nem. Nem. Ne haragudjon, de én úgy látom itt, hogy ön a romákról szeretett volna megjegyzést tenni. Nem. Akkor Klájsz képviselő következik. Köszönöm szépen. Ebben a jelentésben az egyik legrosszabb jelentést kaptuk, amelyet valaha a parlament megalkotott ugyanis az a fajta gazdasági és társadalmi lemaradás, ami a romákat jellemzi, az a szintolerancia és a diszkrimináció eredménye. Nem lehet mindent kvótákkal megoldani. A holland példa azt mutatja, hogy függetlenül attól, hogy mit is teszünk, ez az etnikum továbbra sem hajlandó integrálódni, vagy legalábbis nagy része nem hajlandó integrálódni. És egyébként nem a mi hibánk, hanem a roma közösség hibája az, hogy mégiscsak a bűnözési statisztikákon nagy arányban szerepelnek. Úgyhogy egész egyszerűen Európa nem képes őket megemészteni, és nem hajlandóak ők sem Európához igazodni. Elnök. 2011-es költségvetés prioritásai. Nikola Nini Mósnájter képviselője a szó. A mostani szavazáskor mellette szavaztam ennek az anyagnak több oknál fogva. A legfontosabb indok az volt, hogy a fiatalok munkavállalását figyelembe veszi az anyag, ugyanis az Európai Unió tagállamainak nagy többségében a szociális helyzet azt kívánja meg, hogy a munkahelyteremtést a fiatalok részére előteremtsük, meg erősítsük, hiszen ez a jövőbe való befektetést jelenti. A jelenlegi gazdasági trendek rámutatnak arra, hogy a fiatalok egyre tovább tanulnak, egyre hosszabb ideig maradnak az iskolapadokban, és nem keresnek munkát. Bizonyára továbbra is fennmaradnak majd ezek a trendek, éppen ezért jó lenne, hogyha az oktatást hozzá kapcsolnánk a munkahelyteremtéshez, és ilyen értelemben kellene programot, programokat alkotnunk, ezek rendkívül fontosak. Ilyen például az Erasmus 1-es és más hasonló programok hiszünk benne, hogy ezek a prioritások kell, hogy a jövő um, jogalkotásában is vezessenek bennünket. Köszönöm szépen. Fanhekke képviselő következik. Köszönöm szépen. Nem szavaztam meg ezt az anyagot, azért, mert nem értek egyet a bizottság és a parlament prioritási javaslatai val, például a bevándorlási politika harmonizációjával, amely nagyon is jól tudom, hogy mit jelentene. Most hát ez a tagállamok szintjén szerintem eltérő prioritásokat indokolna, éppen ezért nem értek vele egyet. És egyébként azért is szavaztam ellene, mert ez az állásfoglalás rámutat arra, hogy az Európai Parlament nem kívánja a jelenlegi európai jogalkotást egyszerűsíteni. Például azzal, hogy olyan ügynökségüket vagy olyan intézményeket megszüntetne, amelyekre már jelenleg nincsen szükség. Sőt, a parlament inkább egyre több ilyen decentralizált ügynökséget kíván létrehozni, pedig szerintem ezek túl sokan vannak. Bizonyos ügynökségeket meg kellene szüntetni, amelyekre már nincsen szükség, és más intézményeket pedig meg kellene erősíteni, például az alapjogi ügynökséget, vagy a régiók bizottságát, vagy a, gondolhatunk akár az esélyegyenlőségi ügynökségre is. Milyen sok pénzt költöttünk ezekre, és nincs túl nagy haszna. Következik a trüppel jelentés, költségvetési iránymutatások 2011. Ponszinyóra úr következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy olyan anyagot fogadtunk el, amelyel a fogyasztóvédelmet megfelelőképpen fogjuk tudni erősíteni 2011-re vonatkozólag. Trüppel, Helga Trüppel jelentéséről van szó, költségvetési iránymutatások 2011 egyéb szakaszok. Erről van szó, erről az anyagról mondja az elnök. Yes, I had, I had my, my name down for explanation of vote on ne haragudjon, nekem ott volt az eurózónás budgettal kapcsolatban a nevem a költségvetési magyaráz, illetve a magyarázók között, és mégsem kaptam szót. Igen, tessék, akkor megadom a szót. Önél szó. De Borszinyóra úr után. Tehát azt hiszem, hogy a mostani különleges időszakban különleges intézkedésekre is van szükség. A jövő évi költségvetést nem lehet rendes éves költségvetésnek tekinteni, hiszen a gazdasági válságnak egyáltalán nincsen még vége, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Éppen ezért jó magam és frakcióm is ugyan megszavaztuk az anyagot, de mégiscsak a jövőben oda kell figyelnünk politikai értelemben arra, hogy fontosabb, nagyobb horderejű döntéseket hozzunk, általában az uniós költségvetés reformjára van szükség annak érdekében, hogy Európát a gazdaságpolitikai szempontból fontosabb tényezővé tegyük a belső piac, a kutatásfejlesztés, a családok védelme, ezekkel, hogy lényegét képezzék politikánknak, mert különben egyre inkább konzervatív megközelítést fognak alkalmazni a tagállamok, tehát európai megközelítésre van szükség, és nem nacionalista megközelítésekre, igazi európai politikát kell végrehajtanunk. Köszönöm, most Hennen úr következik. Köszönöm szépen, igen, Vidal Quadras úr. Hát nagyon örülök annak, hogy önt ö, ismét ö, a elnöki székben láthatom. Azt hallhattuk a mai napom, hogy azt láthattuk, hogy ha az ön kezében kalapács van, akkor minden szinte szögnek tekinthető. Nos, tehát, hogy visszatérek a témámra, Friedman úr azt mondta, hogy mindegy, hogy kinek a pénzéről van szó, a sajátomról vagy másokéről. nos hát mi mások pénzéből gazdálkodunk állandóan. Az összes tagállam azt szeretné, hogyha csökkentenék az európai költségvetést, aztán ne felejtsük azt, hogy Írországban, vagy Görögországban, Spanyolországban, vagy Németországban milyen költségvetési megszorítások történnek, és ugyanakkor az európai költségvetés mégiscsak növekedik, szinte a végtelenségig. De miért? Miért? Hát azért, mert nincsen összefüggés a költségek és a kiadások, illetve a bevételek között, tehát nincsen egy külső ellenőrzés. A túl sok kiadás hozta pontosan ránk ezt a hatalmas válságot és most megint csak költjük a milliárdokat, és mindezt a költségvetés terhére tesszük, hát azt hiszem, hogy inkább vissza kellene adni ezt a pénzt a az embereknek, és aznak nagyobb hatása lenne a gazdaságra is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitikával kapcsolatban Krajnovszki képviselő szavazat magyarázata következik. Sir Kalinowski? úr? nincsen itt. Jó, akkor megkapja a szót Nikolácsik úr. Muchas gracias. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Köszönöm szépen. Az európai mezőgazdasági termékek rendkívül magas minőségiek, éppen ezért sokkal versenyképesebbek, mint más termékek a világpiacon. Európa polgárai és a fogyasztók oda kellene, hogy figyeljenek erre a minőségre, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy a legmagasabb minőségi követelményeknek, illetve állategészségügyi követelményeknek megfelelnek, hanem ugyanakkor a biodiverzitást is erősítik. Pont ezért támogatjuk azt, hogy legyen európai logó, az Európai Uniós termékek viseljék ezt. És így a fogyasztók is felismerik majd az, az európai gazdák munkájának értékét, és meg fogják védeni annak szellemi tulajdonjogát. Hiszen a vidék számára fejlesztési lehetőségeket rejt magában a mezőgazdaság, és ehhez minőségi termékekre van szükség, modernizálni kell a farmokat, főként a kis gazdaságokat. Köszönöm szépen. Most pedig Moklajte képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, megszavaztam ezt a dokumentumot, ugyanis úgy gondolom, hogy a tiszta mezőgazdaság és a környezetbarát mezőgazdaság a jövőnket jelenti, az Európai Unióban és a tagállamokban egyaránt igaz ez. Más szempontból, hogyha azt szeretnénk, hogy a környezetbarát gazdaság vagy gazdálkodás elterjedjen, akkor be kell tiltanunk a génmódosított termékeket az Európai Unióban. Ez bizonyos tagállamok meg is teszik. Világosabban kell mutassuk, hogy melyek azok a termékek, amelyek környezetbarátok, és melyek tartalmaznak gémódosított termékeket. Tehát ezzel kapcsolatos információkat közé kellene tenni az egészségre, illetve a környezetre tett hatásukat meg kellene ismertetni a közvéleménnyel is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Antoniucci képviselő következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Scottá úrnak a jelentését, ugyanis úgy gondolom, hogy a minőségi termékek az Európai Unió számára prioritás kell, hogy képezzenek a mezőgazdaság területén. Ugyanis ez a téma szorosan kapcsolódik más fontos kérdésekhez, mint például a fogyasztóvédelem, vagy a kis- és középvállalkozások támogatása, illetve a kulturális örökség, a hagyományok őrzése Európa számos régiójában, valamint a mezőgazdasági termelők versenyképességének megelőz, megőrzése az Európai Unióban. Köszönöm szépen, ezért támogattam ezt az anyagot. Elnök, Mezina képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatos jelentés a már létező minőségi politikákra, vagy minőségvédelmi politikákra épít. Ilyen például az eredet megjelölés, mint márka jel. Úgy gondolom, hogy a hagyományos specialitásokat továbbra is védeni kell, és ezeket, ezeknek a regisztrációs eljárásait meg kellene könnyíteni. Egész egyszerűen nem értem, hogy a hagyományos termékek esetében miért nem lehet ugyanazt az ütemtervet követni, mint a földrajzi eredet termékek esetében. Az Európai, Parl- az Európai Bizottság nem ismeri fel azt, hogy milyen különleges termékekről van szó, amikor földrajzilag behatárolt termékek, földrajzilag behatárolt területen termesztett termékekről beszélünk. Nem lehet állandóan kérdésekkel bombázni a regisztráló személyeket. Köszönöm szépen. Stolz asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Scottá úrnak ezt a rendkívül fontos jelentését. Szeretnék utalni a négyes módosításra, amelyben a lehető legtöbb információt kérik a fogyasztók számára, és ugyanakkor kötelező és átfogó jogalkotásra van szükség a mezőgazdasági termékek címkézésével kapcsolatban. Itt ugye egy korlátozó jellegű intézkedést hoztunk, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha ezt inkább önkéntes alapon tennénk ezt meg. Mi Észak-Írországban Európa más részeire, illetve az Egyesült Királyságba exportálunk, és ez óriási jelent, lehetőséget jelent számunkra, ez az önkéntes megközelítés. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az új címkézés nem szabad, hogy piac torzító hatással legyen, és akadályokat jelentsen a piacra jutás területén. Nagyon fontos ugyanis az, hogy a magas minőségű, biztonságos termékek termelését elősegítsük. Köszönjük szépen, Bonsignore úr következik. Elnök úr, itt most megint a fogyasztókat védjük, a célunk pedig ez volt pontosan. Ezt már régóta szerettük volna megvalósítani. Mostantól kezdve a származási helyet világosan meg kell jelölni mindenféle húsipari és más mezőgazdasági termékeken. Ezt a logót csak akkor lehet majd alkalmazni, hogyha ugyanabban az országban születtek, nőttek fel és mészárolták le az állatokat. Ugyanis ezzel az intézkedéssel ismerjük el azoknak a gazdáknak a munkáját, akik ilyen formában dolgoznak. Az Európai Parlamentnek egy egyes egy közös nagy célja van, az, hogy minél több információt adjunk a fogyasztóknak. Úgyhogy jó munkát végeztünk, és gratulálok a kollégáknak, akik dolgoztak ezen a kérdésen. Köszönöm szépen. Kamál képviselő. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Elvileg semmi problémám ezzel a dologgal, tehát a minőségi megjelöléssel. De amíg ezzel nem élnek vissza, hogy a fogyasztó jogait megnyírbálják. Tehát, hogy ne legyenek különféle korlátozások az élelmiszereken. Azt látjuk, hogy az európai mezőgazdasági termékek 30%-a a szemétdomban végzi. És a minőségi normákat ne használjuk arra, hogy a fejlődő országok termelőinek a termékeit megakadályozzuk Európába jutni. Tehát a adófizetők pénzét ne korrupt kormányzatok támogatására szánjuk. Szerintem az ilyen minőségi jelölés helyett inkább a piacban és az emberekben bízzunk. Köszönöm. Köszönöm, Kamal úr. Most akkor áttérünk a pénzügyi és gazdasági világválság hatásáról szóló dokumentumra. Mikolásik úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én leszavaztam a jelentést, azért mert most is, mint már korábban, olyan gyakran megint az volt a helyzet, hogy Európa a fejlődő országok lakosaira kényszeríti saját koncepcióit, ami a szaporodás és szexuális jogokat illeti. A WHO ismeretei szerint itt az abortuszról is szó van, mint a családtervezés módszeréről. Éppen ezért nem támogathattam ezt a jelentést. Másrészt nagyon érdekes megközelítéseket is látunk, hogy hogyan segíthetünk a fejlődő országok lakosainak. Éppen ezért, hiszen ezeknek az embereknek nagyon nehéz körülmények között kell élniük, és a létük van veszélyben, segítenünk kell. A pénzügyi intézetek segítsége ellenére is nagyon nagy a szenvedés ezekben az országokban. Most pedig Higgins úr kap szót. Köszönöm támogattam a jelentést. A pénzügyi és gazdasági világválság kihatásairól. Bár ez a jelentés nem eléggé radikális véleményem szerint. Hiszen a szegény országok problémáit nem oldja meg, de nagyon sok minden van benne, amivel egyetértek. A szegény emberek és a világ szegény országai azok, amelyek a leginkább megszenvedik a gazdasági és a világválság hatásait. A segítség minden formáját meg kell adnunk nekik állami befektetésekkel vagy egyéb más eszközökkel. A kereskedelmi megállapodások nem eléggé kedvezőek a szegény országoknak az európai cégek sokkal inkább profitálnak ezekben a megállapodásokból, mint az ottani kistermelők, dolgozók. Hiszen ők szenvednek a leginkább. Sok minden a tennivaló. Köszönöm, Higgins úr. Totz asszony kapszót. Elnök úr, én a hetes bekezdés ellen szavaztam, és zavartan láttam, hogy a parlament ilyen jelentésekkel akarja az abortuszhoz való jogot megvonni, és hogy a szexuális és szaporodási egészségre vonatkozó előírásaival próbálja a fejlődő országok lakosságát megregulázni. A nemzeti kormányok kezében van itt a lehetőség, az én választókerületemben, Észak-Írországban az emberek védik a meg nem született gyermekek életét. Köszönöm, Docs asszony. Most uh, Tanekke úr kap szót. Mindenek előtt uh, szeretném megköszönni a lehetőséget. Az Európai Parlamentben el kell gondolkoznunk, hogy milyen politikát is szeretnénk. Olyan politikát, amely megoldja a problémákat, és nem uh, élezi ki azokat. Ami a fejlesztési segítségre vonatkozik, nagyon komoly tanulmányok is vannak, amelyek azt igazolják, hogy az automatikus fejlesztési segélyek a gazdasági reformok elodázásához vezetnek. Így a gazdasági lehetőség is megtorpanhat a fejlődő országokban. A parlament krédója, axiómája az, hogy egyre több fejlesztési segélyt kell az afrikai országoknak adni. Ilyen hosszas évtizedek után, ami alatt adtuk a fejlesztési segélyeket, semmi bizonyítékát nem láttuk, hogy az afrikai ország gazdasága beindult volna. Számos afrikai ország ma sokkal szegényebb, mint a gyarmati korszak végén. Az agyelszívás tovább gátolja a fejlődő országok továbbfejlődését. Ezt is szeretném támogatni. Kék kártyát emelt fel egy kolléga, Zaborszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, nem értem, miért van az, hogy a reprodukciós egészség hogy kerül bele a globális válságról szóló jelentésbe, a fejlesztés együttműködés szóló szövegbe. Azok a szervezetek, amelyek az abortuszt támogatják, mint a családtervezés egy eszközét, az adófizetők pénzét költik. És olyan adófizetők is kényszerülnek, vagy hát belefizettek ebbe, akik nem támogatják az abortuszt. A fejlődő országokban az Európai Unió értékeinek erőszakos terjesztése helyett a szubszidiaritás elve alapján kéne eljárnunk, és a szegénység problémáját kéne elsősorban megoldanunk. Köszönöm. Hanen úr kap ismét szót. Köszönöm, elnök úr. Előre megmondható volt, talán elkerülhetetlen is, hogy a görög válság bekövetkezik, és az Európai Unió majd kihátrál a dologból, e, illetve hogy a fiskális politika harmonizációja majd felmerül benne sokakban. Van Rompuy és a többi vezető a biztosok ö, azt mondják, amit a angol szkeptikusok is, hogy nem lehet pénzügyi unió nélkül unió. Csak mi másképp gondoljuk pont. Engedje meg, hogy John McCain's nél is fontosabb referenciát idézek önnek, a Bibliát. Jézus azt mondja, hogy mutassátok meg nekem ezt a pénzt, kinek az arca van rajta, és Jézus azt mondja, a Cézár a császár arca. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az isteni. Ezzel nem azt mondom, hogy az euróról mondott volna bármit mi urunk Jézus Krisztus, csak azt, hogy ö, maga a pénzdöntés az, hogy ki van rajta. Csak abba szóljunk bele, amin a saját urunk képe van. Jó, hogy mi nem vagyunk ebben benne. Elnök. Kabál úr szó. Köszönöm, elnök úr. Ha megnézzük ezt a jelentést, látjuk, hogy a régi megfogalmazások nyüzsögnek benne a gazdasági válság előttiek. Akik valójában szenvednek a gazdasági válságtól, azok nem a kormányok. A kormányok költségvetésének vissza csökkentése még nem oldja meg a korrupció problémáját. Amikor Afrikában jártam tavaly, akkor sok politikussal beszéltem, és arról panaszkodtak, hogy költségvetési eszközökkel tartanak korrupt kormányokat életben. De nézzük meg azt, hogy mit is javaslunk itt. Többet kéne beruházni a fejlődő országokban, mondjuk, és ezzel mindenki egyet is ért. De az alternatív beruházásokra lenne szükség. Arról beszélünk, hogy segítjük az ott gazdálkodókat, ugyanakkor a közös agrárpolitikára egyre többet költünk, amellyel tönkretesszük a harmadik országbeli termelők életék, életét. A fő gond ezekben az országokban a rossz kormányzással és a korrupcióval van, nem mással. Kastler úr kap most szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Nem szavaztam ezt, meg ezt a jelentést két okból. Először is zavar benne, hogy Európa egyre jobban bele ö, szól a egyes országok életébe, és más pedig, másfelől pedig nem tartom jónak, hogy egyfajta kulturális imperializmus pozíciójából ítélünk a harmadik világ országairól, és rájuk kényszerítjük például a családtervezésre vonatkozó Európában érvényes, sajnos érvényes elveket. Sajnálom, hogy a parlamenti képviselők egy része az elhajtást eufemisztikusan kezeli, már pedig továbbra is ez az, aminek mindig is gondoltuk, egy emberi élet kioltása. Egy olyan kezdeményezést sem tudok elfogadni, ahol ez az elkent emberülés szerepel ez a kulturális imperializmus megnyilvánulása. Köszönjük, Kastler úr. Most Diva képviselő. Köszönöm. Én sem szavaztam meg ezt a jelentést, mert ez egy értelmetlen, irreleváns jelentés. A tőzsdéken New Yorkban, Londonban, Tokióban, Párizsban 6 trillió vagy trillió dollárról beszélünk, amely állítólag, illetve valószínűleg korrupciós összeg, és amikor a fejlődő országoknak segítséget nyújtunk, akkor azt látjuk, hogy ez összesen mérhető ezzel az összeggel. Nagyon sok olyan fejlődő ország van, amely teljesen kívül áll a jogállamiságon, és bármit küldünk ezekbe az országokba, az biztos, hogy a korrupció malmára hajtja a vizet és a világ pénzügyi rendszerei miatt 800 milliárd dollár ö, illegális tőke folyik el. Ö, ez itt a, a, ezen országokban a szegénység oka. A Tobin adó, amely a pénzügyi tranzakciókat adóztatná meg, ugyanazok zsebébe ö, vinni a pénzt, akik eleve már ellopték, ellopták azt egyszer. Kelly úr, vagy Kelly asszony, kérdezi az elnök. Kelly úr. Igen, köszönöm. Az előttem szólókkal együtt én sem értek egyet a hetes bekezdés szerepeltetésével ebben a szövegben, ezért nem szavaztam meg az egészet, mert ahogy az előttem szólók is elmondták, a, az abortusz szépen megfogalmazva is abortusz marad. És nem lehet ezt a gazdasági válság kezelése kapcsán becsempészni ilyen szövegekbe. Köszönöm, elnök. A Sikuna jelentés kapcsán lehet most elmondani szavazott magyarázatokat Messerschmitt úr először is. Köszönöm, elnök úr. A néppártban nem szavaztunk meg ezt a szöveget, és köszönöm ugyanakkor azokat az érveket, amelyek itt szerepelnek a szövegben, például a 27-es pontban, ahol a gazdaságpolitikák harmonizációjáról van szó. Én ezt a megfogalmazást nem tudom elfogadni, de a jelentés szerzőjének nyíltságát támogatom, az euró már egy létrejött konstrukció, amelynél többre, további harmonizációra nincs szükség. Az, ez a gleisertalás egy módszere, amit most akarunk. A frankfurti gazdasági szakértők most meg akarják mondani Görögországnak, hogy mit csináljon, és majd ezt fogják a spanyolokkal, a portugálokkal, az olaszokkal is művelni. Ebből is látható, hogy miért jó az, hogy Dánia kimaradt ebből az egész eurózásból, mert ö, az euró után még további válságtolás következik, és ezt mi nem tudjuk elfogadni. Április 7-én folytatjuk a plenáris ülések sorát. Egy rendkívüli ülés is lesz,